Szépen elnök ki teendőimet elkezdve, kezdjük az ülés, kedves képviselőtársaim, a tegnapi ülés jegyzőkönyve hozzáférhetővé vált. Nem tudom, van-e ellenvetésük, megjegyzésük ezzel kapcsolatban. Én nem kaptam, nekem nem jeleztek ezzel kapcsolatban semmit, úgyhogy feltételezhetjük, hogy jóváhagyottnak tekinthetjük.